Az illetékes görög hatóságok kérelmet juttattak el hozzám, Spiros Danielis kolléga parlamenti mentességének felfüggesztése iránt. Ezt a jogi szakbizottságnak fogom az eljárási szabályzat szerint továbbítani. A e- jogi szakbizottság a december 17-i ülésén új tagoknak a mandátumát a harmadik cikke értelmében megvizsgálta, és azt javasolta, hogy ezeket a mandátumokat tekintsük érvényesnek. Justina Vitovskaya november 21-től, Mónika Panajotova pedig december 6-ai